modalitások fontos szerepet játszanak itt, és ezeket most nemrégiben pontosította az Európai Bizottság. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, holnap szavazunk, kedden, október 8-án 12 órakor. Ezzel tovább lépünk az Ellis jelentésre. James Ellis úr kapja azt meg a szót. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy egy saját kezdeményezési jelentést mutathatok be a Költségvetési Bizottság részéről és a szakbizottsági kollégáknak is köszönet, hogy megengedték, hogy ezt elkészítsük, ezt a jelentést. Mi a célja, hova megyünk, mi, hogyan lehet felállítani ezt az intézményközi hosszú távú trendekkel foglalkozó intézményt vagy bizottságot. Először is a globális rendszer nagyon gyorsan változik. Az EU intézményeknek szüksége van arra, hogy legyenek eszközei, figyelembe tudja venni a hosszú távú trendeket, amikor döntéseket hoz. A hatékony EU szakpolitika egyre inkább azon múlik ezeknek a sikeressége, hogy a hosszú távú trendeket pontosan fel tudják mérni, és egyre inkább komplex, és egyre inkább egymással függő rendszerekből áll a világ. Előre kell, hogy lássuk, hogy mi történik a jövőben. A történelme azt mutatja, hogy ez mindig is nagyon nehéz volt, és pontosan az ellenkezője történt sokszor annak, mint amit terveztek. Például a Beatlesnek úgy gondolta mindenki, semmilyen jövője nincs, és pont az ellenkezője történt. Nagyon nehéz előre látni a jövőt. Például a pénzügyi piac összeomlását 2008-ban, vagy pedig az IT iparnak, vagy a Facebooknak, vagy a Google-nak a gyors fejlődését a fejlődés és a hatékony kapacitásokra való koncentráció, független, magas minőségű intézményközi elemzésre van szükség, kurs trendeket föl kell mérni azért, hogy rendszeresen lehessen támogatni a politikák alakítóit. Két költségvetési sor kapcsolódik ehhez, az egyik a kísérleti projektek, amelyek a 2030-as globális trendekkel foglalkozik, Az EU intézménye égisze alatt tulajdonképpen három fő témával foglalkozik ez a szervezet. A technológiai változások hogyan érintik az egyéneket, a globális középrétek alakulása, a források hiányossága és a fennálló fennmaradó szegénység, és pedig a harmadik téma a nem állam szereplők fontos szerepe a kormányi teljesítése tekintetében. Gazdasági, szociális és kormánytrendekre kell jobban odafigyelni, és reméljük, hogy meg lehet határozni azokat a trendereket, amelyek a legfontosabbak lesznek az Európai Unió számára a következő évben. 2014 hamarosan itt van, Reméljük, hogy részletes vitát tudunk majd folytatni néhány új elképzelésre. Egy munkadokumentum fog hamarosan készülni, ott a, ezekből a forrásokból levonható tanulságokat fogjuk összefoglalni. Következő év közepére az EU intézmény új vezetői reméljük majd figyelembe veszik ezt a munkát hosszú távon a jövő tekintetében, illetve a következő hónapokra vonatkozóan is egy administratív intézményközi megállapodás fog készülni, ahol a partnereknek meg lesz a saját feladata, és folyamatos alapon fognak, fogják ezt a megállapodást teljesíteni. A folyamathoz tartozik egy weboldal is, ahol széles körű hozzáférés biztosítanak majd információkhoz a globális trendek megítélése tekintetében. Fontos input lesz ez a döntéshozók számára. Például a 2020-at következő, 2020-at követő új többéves költségvetési keret előkészítésénél ez nagyon hasznos lesz. Végül a intézménye, különösen sok szakemberének, szakemberre munkának köszönhetően a projekt úgy néz ki, hogy el fogja érni a célját, sikeres kell, hogy legyen, és így nagyon jó dokumentumokat fognak majd készíteni, amelyek megfelelő módon és nyitott módon fogják támogatni a döntéshozást. A lehető legjobb előhető információkat fogják biztosítani. Múltban sokszor eh, elhangzott, hogy az előrelátás a túlélés alapja legvalószínűbben a legtájékozottabbak fognak túlélni a jövőben. Köszönöm szépen. állj. vita keretében Plenkovics képviselője a szó először. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A Költségvetési Bizottság tagjaként és korábbi diplomataként is, aki számos helyen megfordult. Szeretnék gratulálni a kiváló jelentéshez, amely az európai politikai stratégiai vizsgálatokon alapul. Nagyon fontos az, hogy a három intézmény hogyan működik együtt, és hogyan működik együtt a külügyi szolgálat ebben a tekintetben. Meg vagyok győződve róla, hogy amikor a gazdaságról van szó, a globális kérdésekről, akkor ezeket az alap elemeket figyelembe kell venni, hogy hogyan tudunk előre tervezni politikailag. A kohéziós politika megfelelő előre tervezése segít abban, hogy elérjük azokat a céljainkat, amelyeket a globalizáció alatt céloztunk meg. Nagyon fontos az, hogy mindenkivel megfelelő módon kommunikáljunk. Támogatom ezt a projektet, és reméljük, hogy hozzájárul majd a politikánk javulásához. És remélem, hogy látjuk az eredményeit is. Most pedig Damanaki asszony kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm Ellis úrnak a beszédét, amit most hallottunk, és persze általában a munkát is köszönjük, és a munkát is, amit általában elvégzett az európai stratégiai és politikai elemzési területen. Ez egy nagyon fontos jelentés. Gratulálni szeretnék a kezdeményezéshez is, amelyet bemutatott, amikor a szakpolitikai rendszer továbbfejlesztését készítette elő, most pedig konkrétan rámutatott az előkészítő lépésekre is. Nagyon gyorsan változik a világ, méghozzá olyan intenzitással, amely számos szakpolitikai területen súlyos nehézséget okoz. Nagyon nehéz megalapítani, hogy mi is történik pontosan, és hogy milyen politikai válaszokat adjunk. Ez a politika egy kísérlet arra, hogy az Európai Unió hogyan tud együttesen kollaboratív, együttműködő módon reagálni a globális trendekre, amelyek érintenek bennünket, és milyen hatásokkal járhat egy-egy fellépés, és hogyan tudjuk a politikai válaszokat a legjobban kialakítani. Ehhez intézményközi együttműködésre van szükség a bizottság, az Európai Tanács és a parlament között, és persze fokozott feladat hárul a külügyi szolgálatra. Ehhez szükség van jelentésekre is, amelyek elemzik a gazdasági, szociális és kormányzási tendenciákat globális szinten. Jövőre ez az Európai Stratégiai Politikai Elemzési Rendszer az intézményeken belül rendkívül fontos szerepet fog játszani, amikor előkészítjük a következő intézményi ciklus munkáját az intézményközi munkacsoport, akciócsoport azt vizsgálja, hogy milyen formája legyen egy állandó rendszernek. A munkát végezzük ezen a területen, és keressük a megfelelő kapacitások legjobb kiaknázásának lehetőségeit, és hogyan, hogyan tudjuk a megfelelő emberi erőforrásokat hozzárendelhez a témához. Az eddigi vitákat nagyon pozitívan értékeli az Európai Bizottság, az előadónak pedig sok sikert kívánok az Európai Stratégiai Ellenzési rendszer akciócsoport vezetőjeként. Ezzel lezárom a vitát, és holnap szavazunk róla délben, október 8-án tehát. Tovább lépünk, a következő a Régner jelentés, meg is adom a szót Evelyn Régnernek.